Dear colleagues, Tisztelt kollégák! Can uh, start. Kezdhetjük. A következő napi rendi pontunk a 12. A koordinátorok ajánlásait elektronikusan tettük közzé. Ha nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük. Most pedig következik a 13-as napi rendi pont. Eszmecsere az Európai Bizottsággal a kumulatív költségek értékelésének eredményeiről a vegyipar területén, a RIFIT-ről van szó. Ezen napi rendi pont kapcsán Petinelli úrnak adnám meg a szót a bizottságtól és arra kérném, hogy magyarázza el ezen tanulmány tartalmát, milyen következtetésekre jutott. Parancsoljon öni a szó. Thank you, Chair, and thank you, Honorable Mem. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, tisztelt képviselők, hogy meghívtak az Envi Bizottságnak ezen ülésére. Nagy örömmel számolhatok be arról a keretről és előzetes értékelésről, amely az EU vegyiparának kumulatív értékeléséről készült. A végleges változat még értékelés alatt van, és majd a weboldalunkon lesz elérhető. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a bizottság vezette ezt a tanulmányt, de egy szolgáltató végezte el, nagyon jó, már bevált módszer alapján. Az eredmények nagyon fontosak a munkánkhoz, azonban nem kötelezi az Európai Bizottságot. Ez a szolgáltató tanulmánya. Ami a vegyi anyagokat illeti, nagyon fontos a szabályozásuk. Megfelelően kell alkalmazni őket, biztonságosan, környezetvédő módon. Kétségtelen, hogy a vegyi anyagokról szóló jogalkotásra szükség van, és mindenki számára hasznos ennek a jogszabálynak is figyelembe kell vennie, mint sok másnak, az EU iparágának versenyképességét, gazdasági szempontból való fenntarthatóságát. Ezért a teljes szabályozási költséget is figyelembe kellett venni a tanulmány során, amely terheli majd az iparágat. Ezért a kumulatív értékelés nem a mi értékelésünk, költségekre koncentrál, nem más területekre, mint az előnyökre és költségekre. Tehát nem önálló tanulmányként kezelendő, hanem egyik építőköveként az EU szabályozó kereteinek felmérése érdekében. Vannak már más tanulmányok is, amelyeket mostanában végeznek, hogy az előnyöket is felmérjük. Aztán, ha elkészül minden tanulmány, összegezzük őket. A kumulatív értékelés az kiinduló pont. A későbbiekben tudok majd beszámolni erről a tanulmányról, illetve az összes többiről. Következő diát kérem. Nem tudom, látják-e megfelelően. Mindenesetre el kell mondanom, hogy a vegyi ipar rendkívül összetett. Vannak olyanok, amelyek nagyok, nagyvállalatokat tartalmaznak, és jelentősen hozzárulnak a foglalkoztatottsághoz. Az EU vegyiparát nagyon sok jogszabály érinti. A tanulmány érdekében hét csomagba összegeztük őket, ezeket láthatják itt az osztopokban. Szerettünk volna minden alágazatra is kiterjedő vizsgálatot készíteni, de ez nem volt lehetséges, ezért inkább a reprezentatívabbakra koncentráltunk és amelyektől elegendő és megbízható adatot tudtunk begyűjteni. Ezek a kékkel jelöltek, a fehérrel jelöltek nem kerültek be a tanulmányba. Természetesen a diákat a az eladásom végén rendelkezésükre bocsátom. Most el szeretnék térni az előzetes eredményekre. A 2004-2014-es időszakban a költségek növekedése azt mutatja, hogy rendszeres növekedést tapasztalunk. 2007-2008-ban hirtelen megemelkedtek a, költségek. Az ETS harmadik fázusának köszönhetően is megemelkedtek a költségek többek között. A jogalkotói költségeket nagyon nehéz ö, konkrétumokhoz kapcsolni. Vannak olyanok, amelyeknek azonnali hatása van, mások azonban csak később érzékelhetők. A tanulmány azt mutatja, hogy a vegyiparban három ö, tényező növeli a költségeket. Egyharmada a költségeknek a kezdeti ö, költségvetés, majd a vegyi anyagok szabályozása, ezt követően pedig a munkavédelmi jogszabályok. A vegyipar a különböző jogalkotói csomagoknak köszönhetően jelentős mértékben befolyás alá kerül. A kumulatív költség értékelés során azonban az előnyöket nem tudjuk kimutatni, ezt külön tanulmányban kell elvégezni. A másik fontos és érdekes része a változó része, az egyes területek hozzáadott értéke. 20-23% a vegyszerek, a rovarírtó növényvédőszerek, 3% talán a műanyagok. A cégek fenntarthatósága, illetve befektett készsége a jövőben is egy fontos terület. Egyelőre még közvetlen következtetéseket ezeken a területeken se vonhatunk le csak ezen tanulmány alapján, sem a versenyképesség, sem egyéb területek vonatkozásában. Ezeket majd az állapotfelmérés során, komplett állapotfelmérés során tehetjük meg. Szeretném elmagyarázni azt, hogy a két terület között mi a különbség. A kumulatív elemzés, a CCA egy adott iparág, a mi esetünkben a vegyipar esetében értékel, csak ezen a területen. Az állapotfelmérés viszont teljes mértékben felöleli ennek a jogszabályalkotó tevékenységnek a hatásait. A kumulatív tevékenység és tanulmány a kumulatív költséghatásokat vizsgálja a vegyiparban. Az eredményeket föl lehet használni majd az állapotfelmérés során is, nem csak a REACH vizsgálata során, mert azzal külön foglalkozunk. Annak érdekében, hogy a szakpolitikákra vonatkozó konklúziókat vonhassunk le az elemzésből, jobban meg kell értenünk még azt is, hogy hogyan alakulnak a problémás területek. Össze kell venni tehát a társadalmi előnyökkel is mindezt. Ahogy korábban elmondtam, a szabályozással kapcsolatos költségek például társadalmi költségeket is eredményezhetnek, például amikor a munkahelyek elvesztéséről beszélünk, ezért eseti alapon kell vizsgálni őket. A kumulatív ö, tanulmány második fázisában, itt látják ezt, a szabályozási költségek EU-s, illetve a világ más tájain felmerül aspektusait hasonlítjuk össze az EU vegyi párral foglalkozó az elnök félbeszakítja az előadót. Kérem, egy kicsit lassabban beszéljen. Köszönöm. Will therefore complement our cumulative study with a second... Tehát a kumulatív tanulmány második százisában a szabályozásra kapcsolatos költségeket hasonlítjuk össze az EU-ban, illetve más régiókban. megvizsgáljuk, hogy ez milyen hátrányokkal jár az EU vegyipari cégei számára. Abban az esetben, ha ez így van, figyelembe kell vennünk ezt is, és ellenőriznünk kell, hogy jogszabályaink megfelelnek-e a kitűzött céloknak. A tanulmány eredményét már is fel lehet használni arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan lehetne tovább javítani jogszabályokat. Például hogy lehet a költségeket csökkenteni, anélkül, hogy a védelmi szinteket csökkentenénk. A vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok állapot felmérése során kell majd ezen elgondolkodnunk. Végezetül tehát a fő célkitűzésünk az, hogy megértsük, hogy a gazdasági fenntarthatóság szempontjából mi a helyzet az EU vegyiparával. A korábbiakban csak feltételezésekkel rendelkeztünk, most már bizonyítékok is vannak a kezünkben. Ebből a szempontból fontos, hogy folytassuk a munkát, és szélesebb kontextusba helyezzük a jogszabályalkotásra kapcsolatos költségeket. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen többletértéket jelent ez. A 2-5%-os költség relatíve alacsonynak tekinthető, de a kutatásba, innovációba jelentős befektetésekre van szükség. Ezekre a következő tanulmány keretében próbálunk majd válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és rendelkezésükre állok, ha kérdésük van. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációt. Most pedig nem tudom, van-e képviselőtársaim közül, aki hozzászólna. Potszúr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság képviselője azt mondotta az imént, hogy a CC tanulmány része egy olyan mozaik kirakósnak, jogszabály kirakósnak, amelyből volt egyébként hiányzik egy elem, és ez a gazdasági irányultságú tanulmány, amely legfőképpen a jogszabályok hatásait mérlegeli a vegyiparra vonatkozóan, vajon vizsgálja azt is, hogy a vegyipar miképpen okozott költségeket a költségvetésnek, illetve a szokszabályok hiánya milyen károkat okozna a költségvetésnek, hiszen látnunk kell azt is, ha nem szabályoznánk le a vegyipart, akkor annak komoly költségtényezői okai volnának. Például egészségügyi költségben jelentkező módon. Kérdésem az tehát, hogy van az Európai Bizottság megvizsgálja-e azt, hogy vajon a vegyipar nem okozott-e külön komoly kártételeket, és ezek nem jelentkeznek a költségvetésben mérhető módon. Aztán még egy dolog, ami meglep engem, hogy azt mondták nekem, ez nem kötelező ajánlásokat megfogalmazó tanulmány, ez egy elég gyenge hatásúnak hangzik. És akkor felmerül a kérdés, mennyibe került maga a tanulmány? Uh, Ausling. Häusling úr. Ja, ich kann mich im Csatlakozom a kollégámhoz, hiszen a kérdés ugye valóban ez, a tanulmány a vegyipar versenyképességét taglalja. Ez lehet, de akkor indokolt egy ilyen tanulmányt elkészíteni, amely nem veszi figyelembe az egyéb aspektusokat a szabályzással kapcsolatban. Ugye ott vannak a jó jogszabályalkotás által elkerülhető környezetvédelmi kiadások, vagy az egészségügyi költségek, amelyeket így meg lehet takarítani. Ön a tanulmánynak az előterébe azt helyezi, hogy vannak bizonyos kiadások, amelyek a jogszabályozással kapcsolatosak, de igazából az európai vegyipar versenyképességét ez gátolja, igazából ez egy nem bizonyított tény. Európában a vegyiparnak egyáltalán rosszul megy a sora azért, mert jogszabályokat alkottuk. Azt hiszem, hogy ha megnézzük az ágazatot, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a jogszabályok miatt rossz lenne az állapota az európai vegyiparnak. Ezért felmerül a kérdés, hogy lesz-e még olyan hatástanulmány, amely előtérbe helyezi a jogszabályalkotásnak a pozitív aspektusait is, nem csak az ezzel kapcsolatos negatívumokat, azért mert jogszabályokat alkotunk, amelyek, ahogy értettem, nagy költségekkel járnak, de azért ennek haszna is van, hiszen ott van ugye a fogyasztók számára a biztonság, ami szintén erősíti az ágazat versenyképességét, meg aztán ott van a hatástanulmány, amelynek ugye környezetvédelmi előnye is vannak. Az adatbázis kapcsán érdekelne, hogy milyen statisztikai adatokat használt fel, hiszen ezt nem részletezte. Sajnálom, de a bizottságnak egyértelmű az álláspontja, ezt már kifejtettük korábban is. Ezt az ön által végzett folyamatot szükségtelennek tartjuk, ugyanakkor a bizottság ennek ellenére kiadta a megbízást a tanulmány elkészítésére. Azt hiszem, hogy ez a refit folyamatnak egyáltalán nem felel meg. Van-e más hozzászólás? Ha nincs, akkor azt kérjük bizottságtól, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. A tanulmányt illetően az elején elmondtam, hogy ez a tanulmány egyfajta építő kocka, egy szélesebb körű értékelés részeként, amelyet a bizottságban végzünk. Ez a REFIT eh, felülvizsgálat lefedi az összes implikációt, költséget és eh, hasznot, amit a REACH utáni eh, vegyipari jogszabályalkotás magával hozhat, és ennek az értékelése, mert ez maga a jogszabály is megköveteli egyébként. Úgyhogy csak amikor majd a teljes körképet alkotunk, akkor tudunk konklúziót levonni. Ahogy elmondtam, az ez még csak egy, egy kocka az építő kockák között. Mint minden tanulmány, amelyet az intézmények megrendeltek egy, -egy technikai területre koncentrálva, mint a vegyipar. Ez egy közös eszköz a bizottság kezében. Nem az a célja ennek a tanulmánynak, hogy konklúziókat vonjunk le, hanem hogy információt szolgáltassunk. Tehát tényszerű információra törekszünk. E, ezt kérték egyébként, hogy a kumulatív össz, költségét megmérjük. Nem az a cél azonban, mint mondottam, hogy konklúziókat vagy ajánlásokat fogalmazzunk meg. A bizottság majd ezen információ alapján értékelést is képez, végez, és aztán ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Parlament számára. Ami pedig a tanulmány költségét illeti, 350 ezer euró volt, azt hiszem a költsége, Azt hiszem ezzel minden kérdésre válaszoltam, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez egyike azoknak az építőköveknek, amely a teljes körű fitness checkben megvalósul, amely az összes előnyét és hasznát vizsgálja a jogszabályalkotásnak. Mi mondottam, nincs kétség a felől, hogy nagyon sok haszna van a vegyipari jogszabályalkotásnak, e felől, mint mondtam, semmi kétség. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hajszlim úr jelentkezett még egyszer. Äh, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Nem válaszolta meg a kérdésemet, a statisztikai adatokra kérdeztem, honnan veszik az adatokat, illetve mi képezi ennek a tanulmánynak az adatait. Az ágazat által nyújtott adatokról van szó? Before Még mielőtt meghallgatnánk a választ, azt hiszem, hogy pot úr részéről volna egy újabb kérdés. Köszönöm, elnök úr. Volna egy kiegészítő kérdésem. Mindig azt hittem, hogy amikor ilyen tényeket tárunk fel, a bizottságnak ott van a közös kutatóközpont, amely teljességgel képes egy ilyen tanulmány elvégzésére. Önök pedig 350 ezer eurót fizettek olyas valamiért, amit a közös kutatóközpont is el tudott volna végezni. Ha megengedi, akkor az utolsó kérdéssel kezdeném. Azért jöttem el, hogy kifejtsem el azt, hogy amikor a bizottság egy tanulmányt kér a, a közös kutatóközponttól, fizetünk érte, nem ingyen kapjuk meg ezt, a költségvetési, a költségvetésünkből fordítunk erre, fordítjuk erre az érintett összeget, ami pedig ezt a szerződést illeti, a szokványos közbeszerzési szabályokat követtünk, a részleteket nem ismerem, minden esetre úgy ítéltük oda, a tanulmányt, ahogyan azt a szokványos eljárás keretében tesszük, tehát pénzügyi szempontból ez nem jelent különbséget. Ami pedig a módszertant illeti, Nincsenek rendelkezésre álló statisztikai adatok, hiszen ezek nyilvánosan nem hozzáférhetőek, ezért a szerződő fél ezeket az adatokat úgy gyűjtötte össze, hogy az érintett vállalatokhoz fordult az adatokért, tehát ezeket az adatokat a vállalatok szolgáltatták. És ez a legjobb információ, amit meg tudtunk szerezni. Nincsenek egyéb források, a vállalatokat megkerülve nincsenek másfajta adatok, ugyanis rendelkezésre a statisztikai adatok nincsenek. Thank you. Köszönöm szépen a választ. Azt mondtam, hogy elégedette a feltevő a kérdés feltevője ezzel, de hát válasznak válasz. Most pedig zárjuk ezt a napi pontot, a következő pedig a következő, következő köszönöm a bizottság jelenlétét, most pedig tanulmány bemutatása. Következik a vadoni látokkal kapcsolatos bűncselekmények tárgyában. Christian Gerstetter és Stefan Sina, az Ecologist Institute képviselői 10 percet fogynak, és többet kapnak, hogy bemutassák a tanulmányt. Parancsoljanak. Nő ki a szó. Thank you, Chair, for the... Köszönöm, elnök úr, a bevezetést, és köszönöm a meghívást, hogy bemutassuk az életlen állatokkal kapcsolatos bűncselekmények, a wildlife crime témakörét önöknek. Mindketten az Ecologic Institute berlini intézet munkatársai vagyunk, mi koordináljuk ezt a tanulmányt, de mint látják, egy projektkonzorcium készítette el, mely több intézetet és szemét ölel fel. A tanulmány célja az egyrészt, hogy áttekintést nyújtson, hogy Európában az vadonulatokkal kapcsolatos bűncselekmények hogyan alakulnak, és hogyan lehet a mostani szakpolitikákat hatékony eredményesen végrehajtani, hol lehet javítani, és az új cselekvési terv hol hoz hozzáadott értéket hiszen, mint tudják, azóta elfogadásra került ez február 26-án pontosan. Néhány mód, a szó a módszerről, a módszertanról, melyet a tanulmány alkalmazott. Persze áttekintettük a szakirodalmat, internet alapú kutatást végeztünk 25 tagállamban. Sajnos de csak nagyon kevés választ kaptunk, adat elemzést végeztünk az EUTWIX adatbázisról, mely a tagállamokban bejelentett fellépéseket és elkobzásokat tartalmazza, és mélységi tanulmányt is végeztünk, főleg tagállami szakértőkkel folytatott interjúk révén. Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában végeztük ezeket az interjúkat és készítettünk országjelentéseket. A tanulmánytól függetlenül is. És a végén ajánlásokat is megfogalmaztunk, melyek főleg a mi meglátásainkon alapultak, és persze másokén is. Például a EFACE kutatási projektből származó meglátásokra, meg a környezetvédelmi bűncselekményekkel foglalkozott, melyet nem régiben végeztek el és annak a tanulmányok az írói részletek a mi tanulmányunkban is. Most nagyon röviden megpróbálok áttekintést nyújtani a konklúziónkról, ajánlásainkról. Az EU egyrészt célterület is, meg tranzitterület is a vadállatokból készített termékek tekintetében. Ö, átmenő forgalomban ö, a emlősök, még célprogramban madarak, emlő, ö, halak és ö, egyéb állatok tekintetében érvényes. Németország, Hollandia, Spanyolország, Franciaország, Anglia tekintetében mértük a forgalmat, körülbelül nagyjából egyöntetű, tehát évről évre változatlan a forgalom. Aztán főleg reptereken megy át a forgalom, de a, postai feladványok révén is, meg az internet révén is folyik ezen termékek eh, forgalmazása. Négy fő kereskedelmi útvonalat tudtunk felvázolni, egyrészt a nagy emlősök tekintetben elefánt, rinocérosz, afrikai, dél-amerikai termékei Afrikából, Dél-Amerikából EU keresztül mennek trade hubokon, aztán ö, a kisállatkereskedelem az EU-ban, EU-ba érkező kisállatok a part mentéről, illetve dél kelet madarát, madarakat csempésznek, dél európában és az orosz vadállatok ázsiai irányba való forgalmat, sokszor kelet-európai útvonalakon valósul meg, és ázsiai exportok, amely alatt főleg alternatív gyógyászati termékeket értek, melyek emlős állatokból származó termékeket jelentenek, ezeket Ázsiába importálják európai kereskedelmi központokon keresztül. És aztán visszajönnek Európába a gyújt elkészített késztermékekként. Az orosz eh, országban élő vadállatok tekintetében nem sok ismeretünk van, itt nehezebben tudtuk feltérképezni a helyzetet. Látják a kereskedő útvonalakat itt a térképen, piros nyilak jelölik az első csoportot, állatbőrök, elefántcsont, aztán a zöld mm, nyilak mutatják a partmenti csempészetet, aztán a zöld a madarak csempészetét, és a lila színű az Oroszországban ülő vadállatok, illetve azokból származó termékek és az Ázsiában való exportálása ezeknek. Ami a jogszabályalkotást és annak a betartatását illeti, a szabályozási keret az EU-ban kielégítőnek tekintető, bár komoly agályok vannak azzal, hogy nem megfelelően és nem egyenlő szinten hagyják ezeket végre az EU-ban. Sokszor nagyon kicsik a büntetések, nincs elég for, forrás, technikai szakértelem, tudás a rendőrség, a rendvédelmi szervek általában és ügyészség körében, és általában a rendvédelmi szervek nem tartják nagyon fontosnak ezeket a bűncselekményformákat. Sokszor információs probléma is van, kevés információt kapunk a szankciók tekintetében a tagállamoktól, és amit mondom, eléggé széttartóak a szankciók a tagállamok között és nem sok tájékoztás van az együttműködés minőségét illetően a ügynökségek között, sem egy tagállamon belüli rendvédelmi szervek ügynökségek, sem pedig tagállamok közötti együttműködés tárgyában. A szervezet bűnözés és a pénzmosás tekintetében és releváns ez a bűncselekményforma, és itt is nagy különbségek vannak tagállamok között. Több tagállamban nem láttuk semmi jelét annak, hogy e téren szerezett bűncselekmények fellépnének, de mint azért elég kevés az empirikus tapasztalt. Az új cselekvési terv hozzáadott értékét mérve, ezt széles körben belátták az, azok szakértők, akikkel konzultáltunk, és az összes érintett stakeholder. Megpróbálom most röviden áttekinteni az ajánlásokat. Téma szerint csoportosítva. Prioritást jelvező területek. Fontos, hogy nagy fontosságot és figyelmet kapjon ez a forma, azért is, hogy megfelelő forrásokat kapjon az ellene való harc. Tehát egyrészt a politikai és a gyakorlati napirenden is előre kell tenni. Politikai szinten nem elég, hogy hogyha az elefántok meg a rinocéroszokról beszélünk, hanem a többi állat és növény hüllők és mások fontosságra is felük a figyelmet, és a, a szűkös forrásokat jobban kell alkalmazni, például a célzat ellenőrzésekkel. A következő téma lehet a kereslet csökkentése. EU szinten konkrét stratégiákat irányoznánk elő, melyekkel csökkenthető a kereslete az EU-n belül e termékeknek, például a kisállattartók körében, hobbiállatok körében és a kulcsfontosságú fogyasztó országokban lehet koncentrálni ezeket. A specializáció is nagyon fontos téma lehet. Azt ajánljuk, hogy szakértőket képezzenek, és minden szinten akár szakértői csoportokat, egységeket képezzenek. Együttműködés is fontos. Jobban be kell vonni az Eurojustot és az Europolt ebbe a munkába, erősítve a koordinációt a határon átnyúló cselekvésekben, és a kulcsfontosságú szereplők jobb finanszírozása, például az enforcement -ek. Aztán az adatfelvétel, adatfokozó hozzáférés, Azért is fontos, hogy profilírozni lehessen, cél, célozva az ellenőrzéseket, bátorítva, vagy akár kötelezve a tagállamokat arra, hogy javítsák adatgyűjtési, adatcsere tevékenységüket. A szankciók körében világos, hogy a szankciók szintje kell, hogy tükrözze az vadon eltaláltakani bűncselekmények súlyosságát. Azt javasoljuk tehát, hogy egy toolbox módszertan dolgoznak a tagállamok, tehát különféle eszközöket összességét alkalmazzák, egyrészt bűn, a BTK, de akár a, a, egyéb jogforrások eszközeit is, adminisztratív eljárásokkal is fellépve, és persze a büntetések harmonizációja egy nagyon rögös út, de feltétlenül fontos volna a közvetvédelmi bűncselekmény irányelv keretei között lehetne ezt meglépni. Prezentációmat azzal zárom, hogy az EU cselekvési tervet értékelem röviden. Vannak ajánlásaink a tanulmányunkban, nagyon sok pont e- a februárban elfogadott cselekvési tervvel foglalkozik. Azt nem csak a végrehajtásra kell koncentrálni, hanem a megelőzésre, a partneri együttműködésre. A tanács kommunikéje is felkért a tagállamokat arra, hogy fogadják el az EU cselekvési tervet, erősítsék ennek a politikai súlyát. Nem csak a vadállatokkal szemben bűncselekmények, hanem egyéb körben is össze kell hangolni a szankciókat és a monitoring eljárásokat az egyéni intézkedésekben konvergálnak az ajánlásaink és az EU cselekvési terv. A részletekben persze nem teljesen esnek ezek egybe, a végén pedig hadd mondjam, hogy az EU cselekvési terv eredményessége attól függ, hogy van-e adekvát hosszú távú politikai kötelezettségvállalás, és lesznek-e hozzá források is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégákat kérdezem, hogy szeretnének-e hozzászólni. Uh, Miss Jábor úr. Thank you, Chair, and thank köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a tanulmányt, illetve az eredmények prezentációját. A az Európai Parlamentben a vadvilággal foglalkozó munkacsoport tagjaként elmondhatom, hogy hosszú időn keresztül küzdöttünk azért, hogy megszülessen ez a cselekvési terv, amely fellép a vadon élő állatokkal való kereskedelemmel szemben. Jó, hogy végre a bizottság előterjesztette ezt a tervet, amely nagyon ígéretes, úgy gondolom. Noha véleményem szerint a cselekvési terv nem annyira ambiciózus, mint amilyen lehetne, lehetett volna. Egyetértek a legtöbb kijelentésükkel. Ha jól értem, az önök helyzetértékelése nagyon közel áll a bizottság értékeléséhez, azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi jogalkotási keret kielégítő, és elegendő ahhoz, hogy fellépjünk a bűncselekményekkel szemben. Egyetértek azzal, hogy a jelenlegi jogi keret nagyon nagy mozgásteret biztosít, ahhoz, hogy javítsuk a bűncselekményekkel, illetve a kereskedelemmel szembeni fellépésünket, úgyhogy jobb együttműködésre törekedhetünk a hatóságokkal, a személyzet képzését is lehet javítani, valamint jobb, több forrással lehet ellátni őket. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy bizonyos további jogalkotási lépésekre is szükségünk lesz ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyünk az illegális kereskedelemmel szemben. Az önök tanulmánya, valamint a bizottság cselekvési terve egyértelműen leszögezi, hogy a harmonizált jogi háttér hiánya, valamint az elrettentő szankciók hiánya egy nagyon komoly akadályt jelent a hatékony fellépés útjában, és úgy vélem, hogy szükségünk van a tagállami jogszabályok bizonyos fokú harmonizációjára. Megfelelő szankciókat kell életbe léptetnünk Európában, olyan szankciókat, amelyek valóban elrettenthetik büntetik a bűncselekményeket elkövetőket, és tényleg büntetik azokat, akik ezekben a piszkos üzletekben részt vesznek. Ugyanígy szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy ezek a bűncselekmények, illetve az illegális kereskedelem nem közelíthető meg egy elszigetelt módon. Ugye mindig szisztémikus megközelítésről beszélünk, de a vadvilágot érintő bűntények szorosan kapcsolódnak a szervezett bűnöző csoportokhoz, amelyek más területeken tevékenyek, mint például a csempészet, vagy a fegyver, fegyvercsempészet, az embercsempészet, vagy egyéb területek. Ezért nem pusztán a tagállamok fellépését kell harmonizálnunk ezen a területen, hanem a vadvilágot érintő bűncselekmények elleni küzdelmünket össze kell kapcsolnunk másfajta szervezett bűnözés elleni küzdelemmel hiszen ezen csoportosulások szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és gyakran ugyanazok a csoportok azok, amelyek a kábítószer kereskedelemből vagy fegyverkereskedelemből szereznek javakat, ők aktívak a vadvilágot érintő bűntények elkövetésében is. Továbbá van egy másik aspektus, amelyet szerintem figyelembe kellene vennünk. Ez pedig a korrupció hatása. Természetesen fontos a képzés, a hatóságok, illetve az ezen a területen eh, dolgozók képzése, de ahogyan az más területeken is elmondható, szembe kell néznünk azzal a tényel, hogy a korrupció egy nagyon komoly akadály, ami nehezíti ezt a fajta hatékonyabb küzdelmet, hiszen az elkövető csoportok megkerülik a hatósági fellépést a különböző korrupciós útvonalak felhasználásával. Egyetértek azzal is, hogy a végrehajtási hézagot a jelenlegi jogszabályjal betömnünk, nagyon fontos, de le kell mutatnom arra, hogy amikor azt állítjuk, hogy támogatnunk kell a származási országok hatóságait, ez lényeges és meg kell tennünk, de bizonyos esetekben az Európai Unión belül is felüti fejét ez a probléma. Említette a csempészet kelet-európai útvonalát, ez gyakran nem áll a figyelem homlokterében, mert az emberek gyakran a mediterrán útvonalakra összpontosítanak az Afrikából vagy Dél-Amerikából származó egzotikus állatokkal való kereskedelemre, de a kelet-európai útvonalak is fontosak, főleg az Oroszországból induló útvonalak, valamint az Európa és Kelet-Ázsia közti kereskedelem mindkét irányban ezen a kelet-európai útvonalon keresztül halad végig. És az Európai Unió tagállamai gyakran nem rendelkeznek kellő finanszírozással a tagállamokban, ami miatt nincs hatékony fellépés a korrupcióval szemben sem, és a személyzetet sem sikerül megfelelő képzésben részesíteni. És végezetül még két gondolatom volna. Először is hiányoznak a nemzeti cselekvési tervek. Nagyon örülök annak, hogy létezik egy európai cselekvési terv a vadvilágot érintő bűncselekményekkel szemben, de a legtöbb tagállamban ilyenfajta nemzeti cselekvési terv teljessége hiányzik. Enélkül pedig pusztán az európai cselekvési tervek nem lehetnek hatékonyak. Ezért arra kell ösztönöznünk a tagállamokat, hogy fogadjanak el hasonló cselekvési terveket. Az utolsó megjegyzésem pedig, össze kell kapcsolnunk a vadon élő állatokkal kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelmet a fenntartható fejlesztési célokért folyó munkánkkal, hiszen az ENSZ ügynökségei is fellépnek, például az orvadászattal szemben, vagy a védett állat és növényfajokkal való kereskedelem ellen. Fel kell tehát használnunk a lehetőségeinket, hogy harmonizált erőfeszítéseket tegyünk az ENSZ szervekkel együttműködve, és az európai erőfeszítéseket is hangsúlyosabban kell megjeleníteni. De köszönöm még egyszer a prezentációját, és remélem, hogy a következő években azt láthatjuk majd, hogy valóra válik az, ami megfogalmazódott a bizottság cselekvési tervében. Ugye tudjuk, hogy nagyon sok dokumentum készül, mindenféle stratégia. A lényeg azonban az, hogy hogyan kerül sor a végrehajtásra. Reméljük, hogy a tagállamokkal együtt az EU hatékony és eredményes lesz, a végrehajtás terén, és így jobban fel tudunk lépni az illegális kereskedelme szemben. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président. Euh, Ornán asszony, köszönöm a szót, elnök úr. A bizottság szerint 8-20 milliárd euró keresnek a bűnszövetkezetek a vad állatok, növények kereskedelméből. Hasonlóképpen, mint a fegyverkereskedelemnél, a kábítószernél. Azt hiszem, itt sincs csoda, mint megoldás. Gyakorta az a választási lehetőségünk, hogy teljesen tiltsuk, vagy pedig valamilyen módon szabályozzuk mindezt. Hogyha például az afrikai elefántvadászatról beszélünk, talán itt a legjobb megoldást találtunk. Gyakorlatilag néhány privilegizált helyzetben levő vadászok vehetnek részt az afrikai országok dinamikus gazdasági tevékenységében. Ugyanígy kérd, vetődik fel a kérdés az erdők vonatkozásában. Nyilván tisztátba kell tartani a védett területeket, de vannak úgynevezett tampon területek, hogy lehet hatékonyan megvédeni a legkiszolgáltatottabb területeket. Csak akkor lett hatékony az egyes fajok védelme, hogyha hatékonyak a jogszabályok. Az Európai Uniónak szigorúbb szabályokat kellene meghatározni, mint azok a nemzetközi szabályok, amelyek már léteznek és minden országnak ugyanolyan kötelezettséget kell vállalni, és hatékonyan alkalmazni is ezeket. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Pocz úr. Sure. No. Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek. Említette, hogy öt országgal tudtak együttműködni, ez persze nagyon fontos, mert a tagállami hatáskör a rendészet ez európai szinten nem lehetséges. A kérdésem a következő. A cseh köztársaságtól milyen tapasztalatokat szereztek? Mert nagyon hatékonyan léptek eddig föl, elkoboztak állatokat, és egyszerűen csak sikeresen járnak el. Úgyhogy nem tudom, hogy miért csak öt EU tagállamról beszéltek, és használták fel őket. A kérdésem a következő, a kollégám is említette ezt. Megpróbálom pontosan megfogalmazni. Az illegális kereskedelem támogatja a ö, bűncselekményeket a vadon élő állatok, ö, növények terén? Vagy fenntarthatóvá teszi? Mi a helyzet a összehasonlításképpen a hivatalos piacokkal? Mert ez szerintem nagyon fontos kérdés. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem tudom, van-e még képviselőtársam tenne fel kérdést? Nem. Akkor megadjuk a szót a szerzőknek, hogy válaszoljanak. Köszönöm. Egy vagy két kérdés konkrétan megfogalmazódott, meg néhány kommentárban a válaszokon túl reflektálunk és felvetésekre. Először is az a kérdés, hogy miért csak öt országban vizsgálódtunk mélységében, hadd fejtsem ki. Hogy nem csak ezt az öt országot tanulmányoztuk, hanem megnéztük a CITES jelentést 25 tagállamra vonatkozóan, meg 25 tagállam hivatalos szerveinek kérdőívét. Öt országot választottunk ki a mélységi vizsgálatra, tehát mindig az időfüggvénye is egy ilyen tanulmányírás, akkor és ezt próbáltuk reprezentatív módon leképezni a tagállamokat, mert ö, szakértők azt mondták, hogy csomópontok, központok a kereskedelemben, vagy mert sajátságos rendvédelmi erőfeszítéseket tettek, de hát más országokat is választhattunk volna. Reprezentatív módon igyekeztünk válogatni. Néhány egyéb aspektus, a szervezet bűnözés. A szakirodalom tanulmányozása alapján láttuk, hogy van összefüggés, ám arra is rámutatnék, hogy az interjúk alapján néhány szakértő konkrétan azt mondta, nem gondolja úgy, hogy hazájában a szervezetbűnözés probléma volna ebben az ágazatban, Németországban, Hollandiában mondták azt a szakértők, hogy a vadállatok elleni bűncselekmények tekintetében nem játszik komoly szerepet a szervezett bűnözés. Cselekvési tervek, hogy szükségesek a tagállamokban kérdezték, hát igen, fontos, hogy homloktérbe kerüljön e bűncselekményi harc. Vannak tagállamok, ahol már vannak ilyen cselekvési tervek, mások meg még nem készítettek ilyet. Egyes tagállamokban szándékos döntés volt, hogy ne legyen cselekvési terv. Értékelték a helyzetet, azt mondták, vannak más eszközeik, ezért nem fogadtak el cselekvési tervet. Ha meg nincs ilyen egy tagállamban, meg kell vizsgáljuk, miért nincs. Nem tartják elég fontosnak, vagy vannak más mechanizmusaik. Mi van még? Átadnám, nem. Még egy gondolat. Szankciók. A kollégám azt mondotta az imént, hogy nem elég erős az igyekvés a szankciók harmonizálása irányában. Elmondanám, mi áll e mögött. Mikor megvizsgáltuk az egyes kivetett büntetéseket, azt láttuk, messze állnak a kivethető legsúlyosabb büntetésektől, majdnem minden tagállamban így áll a helyzet. Tehát ha a bíróságok súlyosabban akarnának büntetni, megtehetnék. Azzal, hogy emelik a büntetések mértékét, nem feltétlenül hatunk oda, hogy súlyosabban is büntessenek a bíróságok, vagy egyöntetűbbek legyenek ezek a büntetések a tagállamokban. Tehát a papíron ugyan jól fest ez, de a gyakorlatban nem feltétlenül hoz változást. Még egy gondolat. Azért ajánlottuk azt, hogyha a harmonizációról beszélünk a szankciók körében, akkor minden szereplő a környezetvédelmi irányelv keretei között tegye, mert a szankciók harmonizációja során a koherencia jelent problémát a tagállamon belül is, meg más témák között is. Tehát a szankció harmonizációt legalábbis egy szélesebb körű keretben a környezetvédelmi bűncselekmény keretében kellene meglépni, nem csak a vadoni elleni bűncselekményen, mert különben nagyon széttartó részletes rendszerek jönnek létre, melyek egymással nem illeszkednek. Az EU cselekvési terv, hogy ne mondjam, egy nagyra törő, vetették fel néhányan. A tanulmányoknak nem az a célja, hogy a cselekvési tervet mérjünk, ami voltakét nem is létezett még, amikor a tanulmányt befejeztük. Ha a 2007-es ajánlással vetjük össze, előrelépés látható az EU-ban nem csak a végrehajtásban, hanem a megelőzésben is, és abban a globális perspektívában is, mely mindenképp előrelépésnek értékelhető, és a monitoringban is, meg a menetrendekben is fontos haladás történt. A cselekvésete, mint mondottuk a papíron, lehet, hogy jól fest, ám igazából az a fontos, hogy hagyják végre a való életben. Nemzeti cselekvési tervvel vagy anélkül. Nemzeti cselekvési tervek segíthetik a dolgot, de ezek nélkül is végrehajthatóak ezek az intézkedések. A monitoring és a menetrendek fontosak. Pótlogos jogszabályalkotás. Nem azt mondtuk, hogy ez felesleges volna. És azt is mondtuk, hogy sok stakeholder részvevő arról számolt be, hogy nagyon bonyolult, összetett a jogszabályok köre, nehezen érthető, értelmezhető ebben a körben. És persze vannak kiskapuk is valószínűleg, melyekkel foglalkozni kell. Például a vadon elfogott állatok és a, a ö, nem frissen befogott, hanem már fogságban tartott állatok, amelyekre a szájtiszt esetleg nem terjed ki értelmezésében. Ám egészében a jogszabályi keret úgy tűnik illeszkedik a célhoz, hatalmas probléma inkább a végrehajtásban van. Ide kell tehát helyeznünk a hangsúlyt a már létező jogszabályok betartására, mintsem úgy újakat írnánk, melyet aztán még nehezebb betartani. Okay, and I think then the question, um... Azt hiszem a kérdés még mindig nyitott, hogy mi a kapcsolat a legális-illegális kereskedelem között, hogyha a legálisat tétjük, akkor az illegálisat is fogjuk-e? Nyilván ez nagyon nagy kérdés, és lehet, hogy más és más lehet a különböző fajok és országok vonatkozásában, mert nyilván más és más oknál fogva kereskednek a vadállatokkal a profit szerzés céljából, vagy azért, mert valaki gyűjti a ritka fajokat. Tehát nem mindig ugyanazok az okok. Az interjúk alapján azt mondhatjuk, hogy nyilván nehezebb a dolgunk, mert vannak olyan ö, ritka fajok, amelyeket tenyésztenek, és akkor legálisan lehet velük kereskedni. Úgyhogy nagyon nehéz különbséget tenni a dolgok között. Másrészt viszont utalnék a korábbi megjegyzésre, a fenntartható fejlődés, illetve a vadállatokkal való kereskedelem kapcsolatára. Nyilván a származási országban lehet, hogy tenyésztik ezeket az állatokat, de nagyon komplikált ez a dolog, és több tényezőt figyelembe kell venni. De általánosságban, hogyha nézzük a többi bűncselekményt, nem föltétlenül jelenti a tiltás azt, hogy meg is szűnik ez a tevékenység. Tehát, hogyha illegálisnak nyilvánítjuk, törvényellenesnek ezt a tevékenységet, nem biztos, hogy eltűnik teljesen ez a tevékenység. Tehát a válasz nem. De nagyon összetett a terület, meg kell vizsgálnunk részletesen országonként, tételenként a helyzetet. Köszönöm szépen. Jávor úr is szeretne még egyszer hozzászólni, alelnökünk. Megígérem, nem leszek túl hosszú. Csak arra reagálnék, hogy azt említette, hogy talán a törvényalkotásnál fontosabb az, hogy a törvényeket be is tartassuk. Magyarországon például a környezetvédelmi bűncselekmények vonatkozásában eléggé szigorúak a BTK pontjai de nem feltétlenül lehet alkalmazni a vadállatok esetében. Hogyha például a természetet vagy a környezetet károsítja valaki, akkor igen. És hogyha a bíróság vagy az ügyészek ezt úgy értelmezik, hogy a vadállatok a való kereskedelem ide tartozik a BTK-n ezen akkor igen, akkor lehet, hogy ezt erőltethetjük, de tisztázni kell a jogszabályokban, hogy környezetvédelmi BTK-s szabályokat kell alkalmazni a vadállatok kereskedelme esetén is, sokat segítene, és itt jogszabályalkotásról lenne szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, parancsoljam. Ahogy korábban is említettem, nem ellenezzük a jogszabályok kiterjesztését. A kérdés csak az, hogy nagyobb súlya lehetne-e alkalmazni ezt. És még azt is hozzá szeretném tenni, hogy a vadátokkal kapcsolatos kereskedelemre vonatkozó jogszabályok eléggé komplikáltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakértőknek, nagyon hasznos volt ez a tájékoztató, és így át is térhetünk következő napi rendi pontunkra. A tegnapi napirendi pontok között szerepelt, de már átvettük, ez pedig nem más, mint a hulladékszállítás témája. És a bizottság is jelen van, és kezdhetjük is akkor a bizottság beszámolójával, és aztán utána átérünk a vitára. A bizottságnak adom meg a szót, kérem számoljanak be jelentésről. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy ismételten napirendre tűzte ezt a pontot. Szeretnék kiegészítésképpen mm, valamit megjegyezni. ami a különböző kérdések időzítését illeti. Nagyon hálás vagyok, hogy noha tegnap nem tudtuk ezt megvitatni, ma visszakerült a napirendre. A következőt szeretném ma megtenni. Szeretném ismertetni a rendelet helyzetét. Először is szeretném a módszertanot kifejteni, amelyet követtünk, másodszorban pontosítani azt, hogy mi a jelentés hatája, és a fő megállapításokat is szeretném némileg részletezni. Ami a módszertant illeti, ez a negyedik bizottsági jelentés a hulladék szállításról. Az 51-es cikkre épül, és 2010 és 12 közti időszakot fedi le, tehát nem a legutóbbi éveket. A fő jelentés mellett van egy dokumentum, amely számos táblázatot, számadatot tartalmaz. A jelentés két eh, egyéb jelentésre épült, amelyet évente kell a tagállamoknak benyújtaniuk. Az egyik eh, mindössze egy eh, másolata a jelentésnek, a Bázeli Egyezmény másolata, ezt kell a eljuttatni, és ez a veszélyes hulladék határon átnyúló szállításáról szól. A másik jelentést pedig egy kiegészített kérdői formájában kell a tagállamoknak a bizottsághoz eljuttatni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelentésben tükröződő helyzet megbízható, azért vannak bizonyos hiányosságok, következetlenségek, és ez főleg két pontnak tulajdonítható. Egyfelől a tagállamok által nyújtott jelentések a munkánk alapját képezték, és sajnos, mivel bizonyos tagállamok későn jutották hozzánk el ezt az anyagot, a bizottsági jelentés nem tudott teljes képet adni az adatokról. Ugyanakkor bizonyos esetekben a Eurostat előrejelzéseket közölt, így ezeket a hízagokat is be tudtuk tölteni. Vannak azonban más problémák is. A tagállamok által nyújtott adatok esetében, főleg ami az hulladék import és exportjának teljes adatait illeti, a tagállamok között azonos kellene, hogy legyen, ugyanakkor nem mindig felelnek ezek meg egymásnak. A Eurostat arra törekszik, hogy a következő jelentéstétel időszakra nézve javítsa az adatok minőségét. Ami a hatályt illeti, a bizottsági jelentés a hulladék előállítása, kezelése és határon átnyúló szállítása témára vonatkozik. A nem veszélyes hulladékra nem terjed ki, amely esetében nem kötelező a jelentéstételi eljárás. Az EU, jelen, az EU rendelet értelmében ilyen fajta hulladékra vonatkozóan nincs jelentéstételi kötelezettség, és a nem OECD országok felé való szállítás tilos, tehát a jelentés erre nem terjed ki. Ugyanakkor a jelentés nyújt adatokat az illegális szállításokról, illetve a tagállamok által foglalatosított intézkedésekről melyek a fő megállapításainak a jelentésnek. Négy dolgot szeretnék kiemelni. Először is a bizottság jelentéséből kiderül, hogy 2000 és 2012 között a veszélyes hulladék 26%-kal növekedett 2009-ben, némileg csökkent ez az arány, valószínűleg a gazdasági válság miatt. Másodszorban, ami a hulladék kezelését illeti, a származási országban való hulladékkezelés az uralkodó elv. 2010 és 2012 között a veszélyes hulladékok 90%-át a származási országban kezelték, Luxemburg, Írország, Málta, Szlovénia esetében az export átlag meghaladta a 40%-ot. A legtöbb veszélyes hulladékot a származási országban kezelik, a határon átnyúló mozgás az Európai Unióban növekedő tendenciát mutat az évek során, gyakorlatilag megkettőződött a 2000 egy és 9 közti időszakban, de némileg csökkent a jelentéstételi időszakban 2010 és 12 között, valószínűleg a gazdasági válság miatt környezetvédelmi szempontból, ami az unión belüli hulladékkezelést illeti, ez nem feltétlenül rossz, vannak jó létesítmények a különböző tagállamokban, másokban azonban ilyenfajta berendezések nem adottak, és gyakran a legközelebbi létesítmény egy szomszédos tagállamban található. A határon átnyúló szállítások 95%-a a tagállamok között zajlott. Ebből azt láthatjuk, hogy az Európai Unió az önellátás gyakorlatilag elérte, és ezért már nem szorulunk rá a nem EU tagállamokban található kapacitásra. Tudjuk, hogy az EU veszélyes hulladékok nettó importőre. A 2010 és 2012 közti időszakban az importált veszélyes hulladék a harmadik országokból meghaladta, gyakorlatilag ötszöröse volt az exportált mennyiségnek. Ami pedig az illegális szállítmányokat illeti, itt egy nagy kérdőjel figyelhető meg. A hatályos jogszabály tiltja, tilt bizonyos szállításokat, főleg a fejlődő országokba irányuló szállítást, valamint ültették át a joganyagukba, és ez a bizonyítás terhét a hulladék tulajdonosára hárítja, és az irányelv megfelelő átültetése remélhetőleg a szállítmányok csökkenésére is megfelelően hat, illetve az életciklusukat betöltött járművek esetében is elfogadtunk iránymutatásokat. Ezek 2011. szeptembere óta hatályosak, és noha jogilag nem kötelező érvényűek, az iránymutatás remélhetőleg segíti a tagállamokat abban, hogy az illegális szállítmányok számát csökkentsék ezen a téren, de a biztonság kedvéért a bizottság kezdeményezett egy megfelelőségi programot és egy tanulmányt készít, amelynek súlypontja ezen járművek származása, az illegális dömpinget, illetve a határon átnyúló szállítmányokat kívánjuk csökkenteni. Úgy arra számítunk, hogy a jövő év elején tudjuk közzétenni ezt a tanulmányt, most pedig nagyon szívesen megválaszolom az esetleges kérdéseiket. Köszönöm szépen. Hajszling úr, parancsoljon önél szó. Igen, köszönöm szépen először is a bizottságnak. Fontos és jó jelentést írtak és a tények riasztóak. 75 millió tonnát veszélyes hulladékot hozunk létre, európai lakos vezetve 150 kilót jelent ez fejenként. Nem kicsi számok ezek. Még ijesztőbb a jelentésből az, hogy illegális export is folyik. 2009-től 12-ig megduplázódott ennek a volumene. Úgyhogy sürgető a tennivalók, és a jelentésben is kimondták, hogy itt nem, vannak a sötétben is számadatok, nem rá sikerült rávilágítani. Aztán a kérdés az, hogy fest a helyzet prioritásokkal, amelyek a, a, elkerülé, a hulladék elkerülését eh, jelenti, hogyan lehet elkerülni, megelőzni a hulladék képződését, és a körkörös gazdaságban is figyelemmel kéne lennünk a veszélyes hulladék csökkentési céljára. csökkentve ezek termelődését. Hogyan látja annak a lehetőségét, hogy újra hasznosítsák ezeket a hulladékokat, vagy valamiképpen megszabaduljunk tőlük, -e? különféle módszertanok vannak erre, ez is egy külön kérdés. Az adatbegyűjtés tekintetében a jelentés beszél arról, hogy vannak kötelező elektronikus adat alapok, adatbázisok és adatcsere európai harmonizációra is, is előirányozza, hogy az információk egységesek és rendelkezős állónak legyenek. Köszönöm. Én is hozzátennék egy kérdést a bizottságnak címezve. Tanulmányban ütették, hogy nem osztályozott hulladék is van. Minimális mértékű, de de lehetnek benne nagyon veszélyes anyagok is. Mit jelent ez a nem osztályozható vagy nem osztályozott kategória? Van-e további kérdés? Nincs. Akkor parancsoljon a bizottsági a szó. Köszönöm, elnök úr. Válaszolandó a kérdésére, a nem osztályozott, nem besorolt hulladék kategória nem jelent igazából semmi veszélyeset. Azt jelenti pusztán, hogy erre a típusú hulladékra nincs nomenklatúra a vonatkozó irányelvben. De felszámolják azért, és jelentésben is szerepel, a tagállam lejelenti. Csak nem lehet beletenni a kategóriák egyikébe sem. Tehát külön aggodalmat nem okoz, ez egy, ezt nem, nincs figyelmen kívül hagyva. Ami meg a a veszélyes hulladék mennyiségének növekedését illeti. Igen, növekedőben van egy ideje, azért is, mert a jogszabályok egyre szigorúbbak lesznek, tehát egyre több anyagot sorolunk be veszélyes hulladékként, ezért is nő részben a mennyisége. Meg sokkal több az ellenőrzése is az egyes szállításoknak, feldolgozásoknak, ebből adódik részben tehát, a növekmény, sokkal többet látunk most. Nem feltétlenül teljesen új képződmények ezek. De abban igazabban, hogy arra kell törekedjünk, hogy a veszélyes oldék keletkezését csökkentenünk kell mindenképp, és a jogszabály felülvizsgálata, amit decemberben javasoltunk, és amelyre a visszajelzést, a jelentést türelmetlenül várjuk az önök szakbizottságától, nos, ez is javasol olyasmit, hogy például a tagállamoktól meg kell követelni, hogy sokkal erőteljesebb hulladékprevenciós programokat fogadjanak el, és ezáltal egészében csökkenjen a hulladékok termelődése, be, ezekbe beleértve a veszélyes hulladékot is. Ezeket persze külön kell kezelni, a tagállamok, meg a, maguk a, a, a, az érintett vállalatok is, kell, hogy ösztönzőket kapjanak. Ez sem elég persze. Két dolog szerintünk nagyban segíti majd még ezt a folyamatot. Az irányelv keretein belül, amelynek a felülvizsgálatot javasoltuk. Most azt is javasoltuk, legyen egy kötelező elektronikus bejegyzés, regisztráció a veszélyes hulladékra vonatkozóan. Ha ez beindulna, akkor sokkal pontosabb információk lenne, valóságosabb képet nyernénk, és tudnánk a közvéleménnyel közölni, és ez már ezen magában nyomás gyakorolna a tagállamokra, hogy csökkentsék a képződést. Aztán a, a, a szállítások elektronikus adatainak cseréje is egy fontos elem volna, konkrétan célozva a veszélyes hulladékra. Hogyha az elektronikus adatcsere, adatcsere bizonyos mértékig európai szinten harmonizálva működne, sokkal jobban nyomon követhető volna a hulladék útja a tagállamok között. Megragadhatóak volnának azok a, azok a hézagok, azok a lukak, amelyek a mostani adatbázisok között fennállnak, az Eurostat, meg egyéb ügynökségi adatok között. Igen, igaza van, ezzel foglalkozni kell, és úgy gondoljuk, azok a javaslatok, amelyeket beterjesztettünk meg, amik most jönnek, a következő hónapokban pontosan eszközök felállítása célozzák, amelyek ezt a gondot oldják meg. Oké. Okay. Rendben. Köszönet a bizottságnak a rendkívül hasznos beszámolóért. És azt hiszem, itt le is zárhatjuk az ülést. Csak emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a következő ülésünk április 20, nem, bocsánat, május 23-án, 24-én kerül megrendezésre. Köszönöm a megjelenésüket, és ezzel le is zárom a mai ülést. Köszönöm.